So, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's uh, four past three. Kedves kollégák, három óra négy perc van, úgyhogy el kellene kezdenünk a munkát. The members. Üdvözlöm azokat a kollégákat, akik időben megérkeztek a szakbizottságba. Mindenki megkapta a napirend tervezetet, az első pont persze a napirend elfogadása. Kérje valaki a napirend módosítását? Úgy látom nem. Akkor a napirendet elfogadtuk. Hármas napi rendi pont, nem, kettes, javítja magát az elnök, az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, mégpedig a februári és márciusi ülések jegyzőkönyvéről van szó, ahogyan az lenni szokott, elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket, ha csak nem jelzi valaki az ülés végéig, hogy fenntartása van a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan. Hármas pont, az elnök közleményei, a koordinátorok határozatairól. A koordinátorok döntéseinek, határozatainak eredményét mindenki megkapta a dossziéjában, a szokásos módon járunk el itt, és hogyha az ülés végéig senki nem jelzi, hogy gondja lenne a koordinátorok határozataival, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont. Ahogy az lenni szokott, az igen fontos ülésünket az interneten is követhetik, a polgárok Lisszabontól Lüneburgig, illetőleg Tallintól Rómáig. Mindenkit arra kérek, hogy érthetően és lassan beszéljen azért, hogy a tolmácsok megfelelően végezhessék a munkájukat. És mindenki, aki az üléstermen kívülről hallgat bennünket, érthesse, hogy mi zajlik az ülésen. Az új tagunk még nincs itt, úgyhogy lehet, hogy kicsit később kell majd őt üdvözölnöm. És akkor az első érdemi napi rendi pont az EU-Kína kapcsolatok állása. Mindenki tisztában van azzal, azt hiszem, hogy az Európai Parlament az EU-Kína kapcsolatok tárgyában jelentést készít, az AFET foglalkozik az EU-Kína kapcsolatok politikai részével, és az INTA, a kereskedelmi bizottságunk foglalkozik a kereskedelmi vetületekkel. Örömmel üdvözlöm itt a körünkben ma Chang Minget, Kína EU nagykövetét, üdvözlöm Önt, és itt van az EU-Kína kapcsolatok állásáról szóló véleményünk szerzője is Júliu Winkler, aki ott ül. Megállapodtunk az AFET szakbizottsággal abban, hogy az eljárási szabályzatunk 54-es cikke szerint járunk el, ami azt jelenti, hogy nekünk kell döntést hoznunk a kereskedelmi kérdésekről, anélkül, hogy az AFET módosításokkal élne. Az Európai Unió és Kína szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol, és rengeteg a kereskedelmi tárgyú tárgyalás a két ország között, miközben az Európai Unió és Kína jelentős kereskedelmi partnerek is egymás számára. A globális helyzetet tekintetbe véve azt hiszem a szabály alapú kereskedelmi rendszer a WTO keretein belül talán még szükségesebb most, mint bármikor korábban. Ezért mindenképpen stabilizálnunk kell a Kínához fűződő kapcsolatainkat. Az INTA szakbizottság szorosan nyomon követi az EU-Kína kapcsolatokat, különösen ami a beruházási megállapodás kérdését illeti. Ha jól emlékszem, 17 tárgyalási fordulóra került eddig sor, hosszú, intenzív tárgyalásokról van tehát szó. A kínai elnök Davoszi beszéde jelentős ebben az összefüggésben, és meg szeretném említeni a kínai párt kongresszus azon döntését is, hogy megváltoztatják bizonyos ágazatokon belül a beruházási szabályokat, és néhány ágazatot megnyitnak azon lehetőség számára, hogy a 49%-os szabályon túllépjenek, ez egy nagyon fontos üzenet, illetve jelzés a nagyobb arányú kölcsönösség szempontjából a kereskedelmi kapcsolatainkban. És ahogyan már korábban elmondtam, a globális kontextusban látva a dolgokat, most még nagyobb jelentőséggel bír a következő lépések megvitatása a multilaterális szinten, a multilateralizmus életben tartása miatt. Az INTA két hét múlva Kínába utazik, és nagyon fontos megbeszéléseket folytat a kínai kormányjal és a kínai kommunista párttal is nagykövet úr, azt hiszem, hogy ez az ön első látogatása itt az INTA szakbizottságban, és talán az első olyan nyilvános ülés, amelyen részt vesz az Európai Parlamentben. Azóta, amióta őt kinev önt kinevezték Kína EU nagykövetévé, még egyszer mondom, tehát, hogy nagyon örülök, hogy ön ma itt van, és most megadom önnek a szót, 10 perc erejéig, hogy áttekintést adjon nekünk arról ön hogyan látja az EU-Kína kapcsolatokat. Thank you, Mr. Chair. Dear MEPs, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for your... Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, tisztelt elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és eh, igazából a múlt héten Strasbourgban is eh, jártam, hogy ott is nyomon kövessem az önök munkáját a francia főhadiszállásukon, de most uh, itt uh, vagyok uh, a brüsszeli központjukban, hogy uh, szemtől szemben kommunikáljak önökkel. Először is uh, szeretném elmondani azt, hogy milyen uh, nagyra értékelem azt, hogy az INTA megpróbálja elősegíteni az EU-kínai szociális és gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat. Mielőtt idejöttem volna, elolvastam a jelentés tervezetüket, amit az AFED-ben készítettek. Kész vagyok arra, hogy beszéljek ezekről a kérdésekről, amelyeket megemlítenek a véleményükben. De mielőtt még a részletekben bocsátkoznánk, hadd mondjak el néhány általános elképzelést. that the China-EU economic and trade relations are by... Először is szeretném elmondani azt, hogy a kínai-EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a természetüknél fogva kölcsönösen előnyesek. A tények és az adatok önmagukért beszélnek. 1978-ban, amikor Kína megkezdte a reformokat és megkezdte a nyitást. A Kína-EU kereskedelmi kapcsolatok 4 milliárd USA dollárra rúgtak a termékek esetében, még a szolgáltatások és a befektetése területén ez szinte nulla volt. 40 évvel később most már 600 milliárd USA dollárnyi a árukereskedelem, és 100 milliárd USA dollár a szolgáltatások kereskedelme, és 200 milliárd dollárra rúg a befektetések összessége. Összességében tehát 40 év alatt a kereskedelmi, kereskedelmünk és a befektetéseink aránya szinte a 250-szeresére növekedett. Ez a növekedés nem lett volna lehetséges, hogyha ez nem lett volna mindannyiunk számára a gyümölcsöző. Mi Kína előnyét élvezi az EU folytatott kereskedelemnek, illetve a befektetéseknek az EU is nagy előnyök illetik meg. 2017-ben az Eurostat adatai azt mutatták, hogy a Kínába irányuló kivitel 21%-át tette ki az EU exportok teljes növekedésének. A Kínába irányuló export 1,6%-kal növelte az EU exportokat, tehát sokkal magasabb, mint az USA-ba vagy más országokba irányuló export. Be kell valljam, hogy vannak azonban fennálló kérdések gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainkban, ugyanakkor ezek csak nagyon kis részét teszik ki az összes együttműködésünknek, amely összességében 1000 milliárd USA dollárra rúg. A nyílt és gödülékeny kommunikáció által Kína és az EU mindig megpróbálják megtalálni a megoldásokat. Úgy gondoljuk, hogy előre kell nézni, nem pedig vissza. Hogyha visszavonulunk a protekcionizmus tornyába, akkor lemaradunk a csodálatos tavaszról. Előre tekintve nem nehéz látni azt, hogy eh, Kína nagyobb nyitottsága nagy lehetőségeket fog kínálni a Kína-EU gazdaság és kereskedelmi kapcsolatoknak. Elnököm Xi Jinping úr azt mondta, hogy a nyitás fontos ahhoz, fontos volt ahhoz, hogy egy ilyenfajta gazdasági szociális fejlődést legyen el Kína az elmúlt 40 évben, és ugyanígy Kína magas minőségű fejlődése csak is a nagyobb nyitottsággal érhető el. A 19. pártkongresszus után nem sokkal Kína konkrét intézkedéseket hozott, hogy ezt mind elérhesse. Ez év elején Xi elnök további intézkedéseket jelentett be, hogy jelentősen növeljék a piaci hozzáférést, és sokkal vonzóbb befektetési környezetet hozzanak létre, erősítsék az IPR védelmet és a importok növekedését. Azáltal, hogy javítjuk ezeket az intézkedéseket, Kína belép a nyitás újabb szakaszába. A kínaiak számára fontos a hitelesség amit mondunk, az úgy is gondoljuk. Egyértelmű időbeli határokat szabtunk meg a külföldi a negatív listájának felvizsgálatára, és arra, hogy könnyítsük a korlátozásokat a külföldi pénzügyi intézetek létrehozásával kapcsolatban, és hogy megszüntessük a korlátozásokat az olyan külföldi tőke részesedésekben, mint például az autóipar. Tehát már most is intézkedünk. Egy korábbi EU kollégám azt mondta, hogy az irány fontosabb, mint a gyorsaság. Egy másik kollega viszont nem ért ezzel egyet, azt mondván, hogy a gyorsaság és az irány egyformán fontosak most nem tudom mondani, hogy mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás, de úgy gondolom, hogy ez a kollega is megnyugodna akkor, ha látná azt, hogy Kína milyen sebességgel és eltökéltséggel folytatja a nyitást. A befektetővel értve az EU befektetőket bíznak a kínai üzleti környezetben, ez látszik üzleti döntéseik alapján is. 2017-ben Kínában 136,3 milliárd USA dollár értékben fektettek be külföldiek. Ez egy rekord volt Kína esetében, és így a második helyre kerültünk világszerte. A közvetlen külföldi befektetés 2017-ben, ami az EU-ból származik, ez kicsit alacsonyabb volt, mint a korábbi években, és ez annak volt kötönhető, hogy viszonylagosan magas volt a bázis szám 2016 végén, amely 24%-kal növekedett 2015-höz képest. Az EU-kínai kereskedelmi kamarájának tanulmánya szerint az EU cégek kétharmada profitot termel Kínában, és több mint felük bizakodó a jövőbeli kínai kilátások tekintetében. Ez bizonyítja azt, hogy Kína nyitott ország, és hogy az európai befektetők ezt látják. A Kína-EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok szempontjából sokkal több a lehetőség, mint a kihívás hogy teljes mértékben elérjük a potenciált, az kell, hogy nagyon stabil legyen a globális gazdasági környezet, különösképpen a szabály alapú multilaterális kereskedelmi rendszer. Figyelembe véve e, azt, hogy egyre inkább e, az unilateralizmus, itt a protekcionizmus jellemző, illetve a nemzetközi bizonytalanság, Mindennek fényében a Kína-EU kapcsolatok nagyon fontosak. Kína és az EU mindketten fontos tagjai a WTO-nak, és átfogó stratégiai partnerei egymásnak. Együtt kell fellépnünk egyértelműen az unilateralizmus és a protekcionizmus ellen. Meg kell őrizni a szabály alapú multilaterális kereskedelmi rendszert, és fenn kell tartani a globális gazdaság jó lendületét. Ez közös felelősségünk, és együtt kell cselekednünk ennek érdekében. Néhány európai barátunk azt mondja, hogy a jelenlegi rendszer működik, de ez nem elég, elég igazságos. Kína mindig kész meghallgatni az EU javaslatait, azt illetőleg, hogy hogyan lehetne javítani a rendszert. De egy dolog biztos, szembenézvén az unilateralizmussal és a protekcionizmussal, az, hogyha a rövid távú érdekeket helyezzük előtérbe, az gyengíti gazdasági globalizációnkat, és aláássa a multilaterális kereskedelmi rendszert, és árt az nemzetközi közösség tagjainak alapvető érdekeit illetőleg. Kedves képviselők, ebben az évben ünnepeljük a Kína EU átfogó stratégiai partnerség 15. évfordulóját. Jövő évben kerül sor a 20. Kína-EU csúcs találkozóra. Kína reméli, hogy új szintre hozhatja az EU-val kialakított kapcsolatát. Remélhetőleg az INTA szakbizottság ebben egy pozitív és konstruktív szerepet fog játszani, tisztelt elnök úr. A következő hónapban kollégáival Kínába látogat. Kérem, bocsássa meg, hogyha én nem tudok ott lenni Pekingben de mindenképpen jó utat kívánok önnek. Remélem, hogy egy első kézből szerzett tapasztalat, és jobban segít önnek abban, hogy megértse Kínát. Nagyon reménykedem abban, hogy több kollégája is majd kihasználja a lehetőséget arra, hogy meglátogassa Kínát, és lássák azt, hogy milyen is ez az ország. A közös megértéssel, közös tisztelettel és a kölcsönös bizalommal nagyobbá tehetjük a tortát, és az állampolgáraink is nagyobb szeretet kaphatnak majd ebből. Köszönöm szépen, és várom a vitát önökkel. Thanks a lot for this overview and... Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Most pedig azonnal megadom a szót a jelentésünk készítőjének, Winkler úrnak. Parancsoljon! Nagyon köszönöm, Tisztelt elnök úr, köszönöm önnek, nagykövet úr, a bevezető szavakat. Valóban nagyon időszerű, hogy most lefolytassuk ezt az eszmecserét, ma is, holnap, mert holnap is erről lesz szó itt a szakbizottságon belül, az EU-kínai kapcsolatokról. Ahogy a nagykövet úr is rámutatott, most nagyon fontos változások következtek be Kínában. Delegációnk Pekingbe és Sánkhájba megy hamarosan, és ott is fogunk beszélni arról, hogy az érintett európaiak hogyan vélekednek erről a helyzetről, és milyen tapasztalatokat szerezhetünk két oldalú kapcsolataink számára. Nagyon köszönöm önnek, nagykövet úr, nagyon köszönöm, hogy támogatja delegációnk látogatását. A véleménytervezetben természetesen nincsen elég hely arra, hogy megfelelő mennyiségű megjegyzést tehessünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a mai napi eszmecsere, illetve a kollégák véleménye segíteni fog a vélemény kialakításában az AFET jelentéshez. Nagyon röviden egy-két lényeges dolgot szeretnék kiemelni és távirati stílusban, ha megengedik a vélemény kapcsán, amit megfogalmaztam. Először is az átfogó megállapodásról, a beruházásokról – valóban várjuk az Európai Bizottságtól, hogy a 17. eszmecseréről számoljon be, a múlt héten került erre sor Pekingben. Úgy tudjuk, hogy bizonyos előrelépés történt, azonban ez még annyira nem lendületes, úgyhogy szeretnénk tudni, hogy mi is történt hol. De itt a szakbizottságban a tárgyalások folytatását szeretnénk ösztönözni, várjuk a kölcsönösséget, és a Kínában levő EU-s cégekkel kapcsolatban, illetve beruházókkal kapcsolatban nem szeretnénk diszkriminatív e, bánásmódot. Aztán a kezdeményezésre utalnék, amely az egyik legglobálisabb jellegű kínai kezdeményezés ma, ahol ezen kezdeményezések során nagyobb átláthatóságra van szükség, hogy jobban megértsük őket itt az Európai Unióban. Aztán természetesen, mint mindig a WTO-ról is szó van, mert ehhez a rendszerhez ragaszkodunk, és Kínától azt várjuk, hogy felelősség teljesebben viselkedjen a több oldalú kereskedelmi megállapodások során. Persze a kapacitások kérdése, főleg az acéliparban nem merült fel, még illetve a 2010-ben beindult tárgyalások kérdése a földrajzi elnevezésről. 2025 egy nagyon fontos kezdeményezés még Csielnök részéről, és természetesen mindig is tartjuk a kapcsolatot a kínai EU kereskedelmi kamara segítségével cégeinkkel. Úgy tűnik, hogy pillanatnyilag nincs még megoldás a technológia transferek terén. Aztán ez csak néhány dolog, ahogy említettem, de úgy gondolom, hogy a másik két fontos téma a tarifák kérdése, kereskedelm terén is van még egy olyan dolog, amelyről beszélnünk kell. A kínai kereskedelmi kamarát kell megkérdeznünk, hogy mik a tendenciák most a kínai piacon. Sajnálatos módon negatív tendenciákról számolnak be, nem pedig pozitívakról, és erről mindenképpen beszélnünk kell komolyan, és természetesen a kölcsönös tisztelet keretein belül. Aztán csak megismételni tudom azt, amit a nagykövet úr elmondott, a, az ígéretekről és Csi elnök nyilatkozatairól, az Ázsiáról szóló fórumon történt ez legutóbb néhány nappal ezelőtt, ahol megint csak elkötelezték magukat, hogy megnyitják a kínai gazdaságot, ezt megismételt a kínai elnök, ahogyan ez már korábban is elhangzott. Úgyhogy üdvözöljük ezeket az elkötelezettségeket, rendkívül fontosnak tartjuk őket, és rendkívül ígéretesnek hangzanak elvárásainknak. Megfelelőek, azonban várjuk most már, hogy az ígéretek, az elkötelezettségek testet öltsenek. És tényleg végezetül még valamit, ha egy mondatban kellene személyes javaslatomat összegezni az EU hozzáállást, illetően az EU-Kína kapcsolatok terén, az az lenne, hogy mindig is az együttműködést preferálnánk, azt kell preferálnunk a konfrontációval szemben, és nagyon remélem, hogy a mai és a holnapi napi eszmecsere is ebbe az irányba mutat majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Winkler úr. Tíz kollega szeretne hozzászólni, de természetesen nagyon korlátozott időkereteink vannak. Természetesen a bizottság a nagykövet úr és Winkler úr kell, hogy válaszolni is tudjanak, úgyhogy másfél percet kap minden hozzászóló. Moszka asszony az első parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm nagykövet úr a beszámolót, és hogy eljött hozzánk a mai napon. Külön szeretnék köszönetet mondani önnek az végső megjegyzésért tök, tökéletesen egyetértek azzal, hogy a kölcsönös megértés, együttműködés rendkívül fontosak, tekintettel azon kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk a multilaterális környezetben. Olaszul fordítom, akkor, folytatom, akkor gyorsabban beszélhetek. Lei ha sottolineato come... Ehm, Ön hangsúlyozta, hogy az Európai Unió és Kína között mennyit nőtt a kereskedelem. Óriási e, a lehetőség telt az együttműködésre, de ugyanakkor óriási a kihívás is előttünk. Igaz, hogy nőttek a beruházások, de 2012 óta ö, rendszeres és ö, ö, növekedő tendenciák tapasztaltunk. Három kérdésem van. Tehát a kérésünk az, hogy reciprok legyen ez a dolog, és azonos síkon. Ön a kínai kezdeményezéseket említette a szellemi jogok és a technológiai átadás terén. Hogyan kívánják kihasználni ezt a lehetőséget? Aztán, ami a közbeszerzéseket illeti, itt is nagyobb kölcsönösségi jelzésekre van szükségünk beruházásaink és cégeink számára harmadsorban. Jobb kormányzásra van szükség a One Man One Road kezdeményezés vonatkozásában. Itt is nagyobb a lehetőség még a kölcsönösségre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ECR, Emma McLaren. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, nagykövet úr, hogy szólt hozzánk ma. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan is állunk az EU és a kínai kapcsolatok viszonylatában. A dialógus mindig nagyon fontos. Két külön dolgot szeretnék itt most közvetlenül a nagykövet úrral kapcsolatban felvetni a szellemi jogok rendszere Kínában, illetve az, hogy a kínai kormány mit tesz annak a problémának a kezelés érdekében, amelyel szembenézünk, hogy a védelem tényleg megvalósuljon ott a helyszínen. Esetleg, hogyha ezt részletesebben elmondaná nekünk, ami a, kül- a külföldi befektetéseket illeti, és az előadó is említette a gyártószférát, mi a helyzet az elkötelezettségekkel itt ezen a téren. Kérem, hogy hol, mikor és hogyan fog ez bekövetkezni. Mert mindig attól tartunk, hogy túl nagy lesz a kapacitás, úgy gondoljuk, a Bretton Road kezdeményezés 2025-re meg lesz, és hát ott vannak a lehetőségek Európa és Ázsia között. Remélem, hogy a további dialógus és a lehetőségek feltárása segít majd abban, hogy megértsük, hogyan tudunk szorosabban együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Alde Natya Hirsch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt nagykövet úr, Először is röviden megköszönném Winkler kollégának a véleményt. Nagyon jónak tartom a szöveget, néhány módosítást azért benyújtunk majd az egyik ponttal kapcsolatosan, hogy egyértelműbb legyen a szöveg, de nagyon jó alapnak tartom a szöveget a további munkához, nagyon szépen köszönöm. Nekünk, liberálisoknak a nemzetközi kereskedelem és a beruházások nagyon fontosak. Szilárd meggyőződésünk, hogy ezek jelentősen hozzájárulnak a jóléthez, valamint az együttműködéshez is, de persze vannak alapvető elvek, az egyik a kölcsönösség, erről többször is szó esett ma már, a másik a fair verseny, és ez is nagyon fontos a közbeszerzések szempontjából, és a túlzott kapacitásokat is szeretném megemlíteni az acélágazatban. Reméljük, hogy ezen a téren még lesznek nagyobb erőfeszítések a probléma orvoslása érdekében. Különösen érdekel engem azonban a jogbiztonság témája, és főként ami a földrajzi megjelöléseket illeti, hogyan lehet itt a végrehajtást megszilárdítani. A vállalásokon túl mi, mi valósul meg a gyakorlatban, és gondolok itt például a szellemi tulajdonjogra, és azt is szeretném megkérdezni a nagykövet úrtól, hogy úgy hallottuk, hogy Hongkonggal is tárgyal Kína egy bilaterális beruházási megállapodásról van, -e erről valamilyen friss információ köszönöm. Köszönjük a zöldek részéről Klaus Buchner a következő. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon gyorsan fogok beszélni, hogy időben végezhessek. Kína ma mindenképpen jelentős globális gazdasági szereplő, erős szószólója a multilateralizmusnak és a WTO-nak, de hiányoljuk azt, hogy betartsák a játékszabályokat is Kínában. Sajnál, sajnálattal látjuk, hogy vannak olyan új jogalkotási kezdeményezések, amelyek azt mutatják, hogy Kína nem nyitott más ötletek, gondolatokkal szemben, de a, a külföldi tőkével szemben sem. A pártagok vállalati hely, térnyerése, a, társ, a különböző közösségi hálókra vonatkozó jogszabályok, csak néhányak, amelyet itt megemlítenék. A kölcsönösség az egyik legfőbb pont a mi szempontunkból is, ahogyan mások is már emlegették ezt. Úgy gondoljuk, hogy a kölcsönösség nem csak a beruházások és a közbeszerzések szempontjából mérce, hanem stratégiailag is egy fontos eszköz azért, hogy a az olyan egyetemes értékeket, mint az emberi jogok és a liberális demokrácia megvédjük. A bilaterális beruházási megállapodásnak egy a korszerű fenntarthatóságra vonatkozó fejezettel is rendelkeznie kell, azért, hogy az általam megemlített pontok is bekerüljenek a szövegbe, és végrehajthatónak kell lenni a megállapodásnak. Ez azt jelenti, hogy a, meg, a végrehajtásra vonatkozóan is kell tartalmaznia a megállapodásnak bizonyos rendelkezéseket. Helmut Scholz, Goe, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy a nagykövet úr itt van ma velünk e, ezen eszmecsere alkalmával. Nagyon szépen köszönöm ennek, hogy itt van. A kollégákhoz hasonlóan én is köszönöm Winkler jelentéstevőnek ezt a nagyon fontos véleményt, úgy gondolom, hogy a dossziénak egy megfelelő irányt ad a véleménnyel, és egyet tudok érteni abban, hogy néha fontosabb, hogy az együttműködés irányában megállapodjunk, ami a kereskedelmet és a gazdasági kapcsolatokat illeti, és nem annyira a sebességben kell megállapodni, hiszen hogyha a világ két legnagyobb piaca gondolok itt a kínai és az EU-s piacra, megállapodik a gyártásról, a fogyasztásról, és azokról a körülményekről, amelyekben megszervezzük az értékláncokat, akkor ennek a polgárok életére nagyon nagy hatása lehet. Beszélhetünk a tonnákról, a milliókról, a számadatokról külön-külön, de ha már egyetlen egy polgárnak az az érzése, hogy a termelés, illetve a fogyasztó meghaladja az ő személyes érdekeit, akkor elveszítjük ezt a polgárt, abban a tekintetben, hogy nem fog tudni részt venni a jövő alakításában. Úgyhogy erről is beszélni kell, a WTO-n belül a szabályok, szabály alapú kereskedelmi rendszerek kapcsán. Nem szabad harcolni egymás ellen a rövid távú gazdasági érdekek elérése miatt, sokkal inkább az emberiség jövőjét kell szem előtt tartanunk és ha már emberiség, akkor ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani, és remélem jó lesz az együttműködés a további munka során. Köszönöm. Köszönjük szépen az FTD részéről. Tiziana Begén. Grazie, Presidente, colleghi. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, én is köszönöm a kínai nagykövet úrnak, hogy az ülésünkön részt vesz. Kína kereskedelmi partnerek között nagyon fontos partnerünk Európában, de akkor, hogyha a gazdasági kapcsolatok egészségesek, fenntarthatóak, hosszú távúak, és valóban önnel tudunk erről beszélni, nagykövet úr. Először is nagyon sok területen, például az acél területén nem igazán voltak átláthatóak mindig a kapcsolatok, ott van az alumínium, és még egy csomó minden más, folytathatnám a listát. Nagyon fontos, hogy ne legyenek szélsőséges kapcsolatok, ahogy ezt a múlt időszakban is tapasztaltuk, nagyon fontos, hogy átláthatóan lehessen fellépni a dömping ellen és a harmadik országokkal való nem tisztességes kapcsolatokat, versenyt tisztázzuk. Végül pedig itt Európában is végleges megoldást kell találni a szanitér kérdésekre az élelmiszeripari termékek vonatkozásában. Nem csak az olasz és a francia határokon álltak le a termékek szállításával, mert nem volt egyértelmű a helyzet ilyen szempontból. Ugye nem csak a földrajzi jelzésekkel kapcsolatban végleges megoldásra van szükség. Végül úgy gondolom, hogy mindig is támogattuk azt a megközelítést, hogy korrekt megoldást esetén támogassuk az európai termelést. Nyilván Kínával akkor tudunk kapcsolatokat építeni, hogyha tényleg korrektek a megoldások Köszönöm. Most a szabizottság többi képviselője kap szót, először is Szeradél úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az EU-ban még mindig kicsit össze vagyunk zavarodva a Kínával fenntartott kapcsolataink tekintetében és ennek jövőjéről. Meg kell emészteni azt, hogy kinek milyen geopolitikai hatása lesz majd. Nagyon fontos az a fajta útvonal, amelyet felvázoltak. Nagyon fontos, hogy legyen rugalmasság a kapcsolatainkban. A 16 plusz 1 a kelet-európai országokkal szemben ez üdvözlendő, és persze ezt nem annyira üdvözlik az EU-s intézmények, illetve a nagy EU tagállamok. A kereskedelemmel kapcsolatban láthatjuk azt, hogy 20 tagállam van az EU-ban, és itt van Németország, mint fő kereskedelmi partner. Németországnak viszont Kína a fő kereskedelmi partnere, tehát nagy a váltás itt a geopolitikai tájképben, és emiatt az EU-nak általánosságban is át kell gondolnia a kereskedelmi kapcsolatait Kínával, hiszen stratégiai partnerünk Kína. Persze ez nem azt jelenti, hogy most mindenben együtt kell értenünk, de egyetérthetünk abban, hogy nagyon fontos a nyílt globális kereskedelem, a globális stabilitás és az egyensúly, ezért kell barátságosan kiépíteni ezeket a kapcsolatokat. Szeretnék köszönetet mondani a nagykövet úrnak, hogy itt van ma itt, és hogy megosztja velünk a nézeteit. Elnök, köszönöm szépen. Dartmouth úrnak adom meg a szót most örömmel. Először is szeretnék a nagykövet úrnak és kollégáinak köszönetet mondani, hogy eljöttek ide, de néhány alapvető számadatot szeretnék a vitában megemlíteni. A 2006-os EU-Kína deficit 170 milliárd euró volt, és eh, egy transeurópai szervezet, az IGCA e, eh, adataiból indulok ki. Kína teljes mértékben kihasználja a látszólag végtelen állami támogatás minden szektorban, stratégiai dömpingot folytatnak, kiberhacking, illetve szellemi tulajdonos ellopása is jellemző. A valós munkahelyek eltűnnek az EU-ban e- ezek miatt. És azt is mondják még ebben a tanulmányban, hogy Kína azt tervezi, hogy államilag támogatva erősítik az ipart, és államosítják a fő iparágakat, és ez beszélteti a külföldi befektetéseket. Az USA másfajta hozzáállást tervez Kínával szemben, ez lett Európára nézve. Kína egyre inkább az EU piacra fog majd így dömpinggel élni. A nagykövet úr tudna -e mindenre reagálni? Köszönöm szépen. Én már. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a nagykövet úrnak az előadásáért. Meghallgattam figyelmesen mindazt, amit elmondott, és ezért csak két dologra szeretnék koncentrálni, amiről szerintem eddig még nem beszéltünk. Először is Előre tekintvén, tudván azt, hogy Kína a mesterséges intelligencia fejlesztésén gondolkodik, mi a helyzet a magánélethez való joghoz, mi, az mi a helyzet az adatok titkosságával, az átláthatósággal, az információ biztosításával, titkosításával ezzel kapcsolatban. Kína globális játékos. Nagyon fontos az, hogy mindannyian együtt javítsuk a VTO-t, hiszen azt szeretnénk, hogyha tisztességes versenyt folytathatnánk megfelelő szabályok alapján, mutatra is szervre van szükség ehhez. Nézzük, hogy Trump mit tesz, hát ő sem a, a legjobb példa itt. Hogyan lehet elérni azt, hogy olyan kereskedelmet folytassunk, amely bizonyos szabályokon alapul. Hogyan látja ön azok problémáját, akik a felvételi bizottságban vannak a vto nál úgy gondolom, hogy együttműködésre van szükségnek, pedig konfrontációra. Kákusz Sziroló úr kap szót. Thank you. Good afternoon. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Először is azzal kezdeném, hogy gratulálok a jelentéstevőnek a véleménytervezetéhez, amely nagyjából tartalmazza a jelenlegi EU-Kína kereskedelmi kapcsolatok főbb elemeit. Ahogyan a jelentéstevő is hangsúlyozta, Kína alapvető fontosságú kereskedelmi partnerünk, a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, annak ellenére, hogy rengeteg a súrlódás, a kereskedelmünkben vannak deficitek, hiányosságok, nincs kellő kölcsönösség, és az EU-s vállalkozások nem ugyanolyan szabályokkal szembesülnek Kínában, mint a helyi vállalkozások. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk az üzleti lehetőségek és a kiegyensúlyozottabb kereskedelmi rendszer között. A kiegyensúlyozottabb kereskedelmi rendszer úgy gondolom mind az EU, mind Kína érdekeit egyaránt szolgálná. Hallhattuk korábban is, és ma is a kínai nagykövet részéről, hogy mély piaci reformokra van szükség, ismét vállalást tett a nagykövet és a multilaterális kereskedelmi rendszer mellett. A kínai nagykövet megerősítette azt is, hogy Kína szeretné ezeket az alapvető elveket betartani, tovább meg, még inkább megnyitni a gazdaságát, és stabilizáló szerepet szeretne játszani a jelenlegi turbulenciák közepette. Természetesen üdvözöljük ezeket a biztató szavakat, illetve megnyugtató szavakat, nagyon sok még a teendő, és nagyon fontos, hogy a kínai vállalások természetesen a valóságban, a gyakorlatban is megvalósuljanak. Az EU-Kína beruházási tárgyalások tekintetében is gyors előrelépésre van szükség. A beruházási tárgyalásokra is kitért az imént egy képviselő. Múlt héten zajlottak ezek a tárgyalások Pekingben. Még értékeljük ezek eredményét, de összességében úgy látjuk, hogy továbbra is lassan zajlanak a tárgyalások, és nem sikerült az erőfeszítésekhez mérten előre haladni. Reméljük, hogy sikerül magasabb szintre emelni a tárgyalásokat, mind ami a sebességet, mind pedig az ambíciókat életi. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy Kína elkezdjen a WTO szabályoknak megfelelően eljárni, mind ami az átláthatóságot illeti, mind egyéb vetületeket is. Szuboptimálisak eddig az eredmények ezen a téren, ez pedig problémákhoz vezet a szabályok betartásában. Kínához hasonlóan az Európai Unió is nagy támogatója a WTO-nak, nem örülünk az olyan lépéseknek, amelyek esetleg veszélybe sodorják a VTO vállalások végrehajtását, vagy akár VTO szabályszegést jelentenek. Ebben az összefüggésben osztjuk Kína azon véleményét, hogy fenn kell tartani a globális kereskedelmi rendszert, de mi úgy gondoljuk, hogy ennek a legjobb módja az lenne, hogyha megakadályozzuk a kereskedelmi súrlódásokat. Kína ehhez úgy járulhat hozzá, hogyha kezeli a túl, túlkapacitások gyökerét, okozóit, ezt többen is említették itt, és nem csak az acélágazatban tapasztalunk ilyesmit. Biztosítani kell továbbá, hogy más vállalkozások is hasonló körülmények között működhessenek, mint a kínai vállalkozások. Fontos lenne továbbá az acél túlkapacitások fórumának ajánlásait mielőbb és átfogóan végrehajtani. Ez fontosabb most, mint bármikor korábban. Teljesen világos, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer megvédése megköveteli ezt, hogy Kína konstruktívan működjön együtt másokkal, és a jelenlegi szabályrendszerben megmutatkozó hézagokat is meg kell szüntetni. Ide tartoznak az ipari támogatások és az exportfinanszírozás kérdése. A Kínával való együttműködés tehát nagy mértékben függ majd attól, hogy ezeket a kérdéseket mennyiben sikerül megoldani. Többen is beszéltek az SPS ügyekről. Az összes bilaterális kereskedelmi problémát Remélhetőleg sikerül a piaci hozzáférésről szóló stratégiánkkal és a párbeszéd útján is megoldani. Az Európai Bizottság örömmel vette tudomásul, hogy Kína kereskedelmi minisztere az Európai Bizottsággal tárgyalásokat kezdeményezés, kezdeményezett, hogy a jelenlegi bilaterális kereskedelmi kérdéseket közösen megoldjuk. A következő EU-Kína csúcs találkozó, amely remélhetőleg jövő júliusban lesz, megfelelő lehetőséget kínál majd arra remélhetőleg, hogy az együttműködés szellemében megoldjuk a nyitott kérdéseket, és közösen megvédjük a bilaterális, illetve multilaterális kereskedelmi rendszert. Köszönjük szépen a önnek, most a nagykövetnek adom meg még egyszer a szót 5 perc erejéig, tessék. Köszönöm szépen ezt a hosszú sorát a kérdéseknek. Ez azt mutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a Kína-EU kapcsolatoknak. Kérem, engedjék meg, hogy kínaiul válaszoljak, és segíteni fognak nekem a tolmácsolásban. Először is a PIT. 是把中国的 BIT 谈判呢作为首要任务来推进的。Uh, is a priority. A BIT prioritás Kína számára. 这个十六轮谈判和九次会见会。And so far we have Eddig 16-szor ültünk le tárgyalni, és kilenc szekció közi ülése került sor. 里面也取得了呃值得重视的成进展。And last week in Beijing. A múlt héten Pekingben kollégáink leültek a tárgyalóasztalhoz, és jelentős előrelépés történt. Köszönöm. Azonban van még sok tennivalónk. 我也注意到议员朋友们对，呃，我理解是对欧盟委员会和对中国政府的，呃，在 BIT 问题上进展缓慢的批评。Uh, of course, our Természetesen mindkét fél a VIT tárgyalásokat folytatja, lesznek nyilván megjegyzések nem csak a kínai kormányt illetően, hanem az Európai Unióra vonatkozóan is, ami a bizottságot illeti, mert nem elég gyorsan haladnak a tárgyalások. 就这个实质性完成这个文本谈判以及交换负面清单呢，尽快的找到可行的办法。 Uh, Hadd biztosítsam önöket arról, hogy Kína továbbra is szorosan együttműködik majd az EU-val, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat és csökkentse a különbségeket a két fél között. És gyorsan valamilyen megoldást találjon, és lényegében lezárja a tárgyalásokat a szövegről, és aktív listára térjen át. 投资的问题 这个我赞成刚才有位议员谈的，这个对于欧欧洲来说呢，中国是机会而不是威胁。Um, Chinese... Ami a kínai európai beruházásokat illeti. Egyetértek az egyik korábban szóló valaki azt mondta, hogy Kína lehetőség, nem pedig fenyegetés Európa számára. 并不是太多了，只占这个 欧洲接受外资的百分之二。Először is, az európai-kínai beruházások nem olyan nagy horderejűek. Az IFDI-nak csak 2%-a, amely az EU-ba irányul. 欧洲的投资呢，呃，促进了欧洲经济的发展，也为欧洲提供了就业。Uh, the Chinese investments az európai-kínai beruházásnak köszönhetően fellendült az európai gazdaság, új munkahelyek teremtődtek. Például nem messze Brüsszeltől, vannak a Volvo szerelőműhelyei. Nagyon jó példája ez a kínai európai beruházásnak, amely javította a cég teljesítményét, illetve helyi munkahelyek teremtéséhez járult hozzá. A harmadik dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy a beruházások, akár legyenek az a kínai beruházások Európában, illetve európai beruházások Kínában, mindkettő piaci ö, indítatásra történt, és a kormánynak nincs joga ö, korlátot támasztani ezek elé, és eddig ezt nem is tette. And my... Véleményem szerint a beruházásokat mindkét félnek ösztönöznie kell. Belt and Road Initiative, ami a belga kezdeményezést illeti, köszönöm képviselőiknek ezt a figyelmet. 需要透明，需要遵守国际规则，需要重视可持续发展，需要按市场规律办事。 需要遵守国际规则。所有这些，习近平主席，这个中方上至习近平主席，下到我都已经多次的、反复的重申强调。I agree that the Belgian... Egyetértek, hogy a belga kezdeményezésnek átláthatónak kell lennie, meg kell felelni a globális szabályoknak és a piaci elveknek, és figyelembe kell vennie a fenntartható fejlődést. Si elnök úr és a kínai nagykövet, mint én is, elköteleztük magunkat emellett többször is. 一带一路倡议呢，是中方为国际社会，呃，在呃几年前世界金融危机的背景之下，来为世界经济增添活力而提出的一个建倡议，呃，来为国际社会提供一个平台。呃， Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a belga kezdeményezés platform, amelyet Kína javasolt. A pénzügyi válság idején történt mindez, hogy a gazdaságot fellendítsük. 苹果派，呃，大家坐下来分享，而是需要欧洲人、亚洲人、非洲人、拉美人，我们共同参与 共同努力来这个推动互联互通，推动世界经济的发展与繁荣。Uh, does not mean that China is... Ez nem azt jelenti, hogy Kína valami teljesen kész dolgot akar itt felajánlani, Közös összefogásra van szükség az európaiak, a kínaiak, a latinamerikaiak, az ázsiaiak, az afrikaiak részéről, hogy fellendüljön a gazdaság. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Európa-Kína természetes partnere Kínának a belga kezdeményezés terén. Nagyon sokan utaltak az acélra, az alumíniumra, illetve a kapacitás túltengésre. Overcapacity. Ez globális kihívás. Nem csak az acél és az alumínium ágazatra vonatkozik. És ez a kihívás nem csak egyedül Kínára, vonatkozik, hanem szinte közhelynek minősül a globális gazdasági fejlődés keretei között. An overcapacity is a cyclical economic issue and Ciklikus gazdasági kérdésről van szó, és a gazdasági globális recesszió és a, kereskede, és a kereset visszaesése idézte elő. And for China, our steel output. Ami Kínát illeti, főleg helyben használjuk fel az acélt, és csak 15%-át exportáljuk. Yeah, 的出口，因为 钢铁产业是高耗能的、高污染的。如果出口这个钢铁产品，实际上等于消耗了我们的资源，污染了我们的环境，这个增加我们的排放，牺牲太大了。And, and actually China does not Kína nem ösztönzi az acél exportot, mert az acél ágazat eléggé energiaigényes. Nagyon sok forrást kell tehát felhasználnunk, és sajnos a környezet is elég sokat kell, hogy ö, szenvedjen ettől. 从二零一六年起，我们已经减少了钢铁产能超过一点一五亿吨，涉及几十万的职工的分流安置，这是非常艰巨的一个任务。And szóval, the Chinese government. A kínai kormány mindig komolyan és őszintén áll az acélkapacitásokhoz. Már 115 millió tonnányi kapacitás csökkentést irányzott elő és vezetett be. Ez több százezer munkavállalót intéz, érintett. Elnök, elnézést kérek, nagykövet úr, de most már több mint kétszeresét használta fel a rendelkezésére álló időnek. Kérem, hogy most már zárja le a hozzászólását. WTO Engedjenek meg néhány szót a támogatásokról. Ez is nagyon fontos téma a WTO tagok számára. Uh, 呃，我很抱歉，因为呃，议员朋友们提出的问题太多了，如果我的时间已经耗尽了，那么我就只能表示歉意了。I guess I want to apologize because um, Elnézést kérek, olyan sok kérdést tettek fel a képviselők, de hogyha letelt az időm, akkor itt most abba kell hagynom. Elnök, igen, köszönöm szépen, nagykövet úr, biztos vagyok benne, hogy ez csak a kezdete tárgyalásainknak, úgyhogy nagyon köszönöm a válaszokat. Végezetül pedig a jelentés készítőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm a kollégáknak a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő néhány nap során a módosítókkal is foglalkozni fogunk, hogy a lehető legjobb véleményt fogalmazhassunk meg. Röviden két dolgot vetnék csak fel. Az egyik inkább a kollégákkal folytatott vitára vonatkozik. Igen, komolyan kell őszintén beszélnünk minden problémáról, Például a 16 pluszos együttműködésről. Ezt őszintén kell megvitatnunk. Kialakult egy helyzet, nem olyan egyszerű, de a 16 plusz 1-es együttműködést mindenképpen tiszteletbe kell tartanunk, közösen megalapított szabályokról van szó, tehát átláthatóságra van szükség. Ha a közös szabályokat tiszteletbe tartjuk, akkor olyan együttműködésről lesz szó, amely része az EU-Kína együttműködésnek. az én hazám is része ennek a 16 plusz 1-es együttműködésnek. Végül Nagykövet úr, nagyon köszönöm a megjegyzéseit, a válaszait, és végezetül csak idéznék az EU kereskedelmi kamara kínai újságjából, a legfrissebb darabból. Azt mondják, hogy az vállalatok 54%-a érzi úgy, hogy kevesebb kedvezményt kap, mint, vagy nem olyan kedvezően kezelik őket, mint a kínai vállalatokat. Ezek azok a problémák, amelyeket meg kell oldanunk, annak érdekében, hogy fenntartható és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatokat ápolhassunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Április 25-e déli 12 óra lesz a módosító indítványok benyújtásának határideje. Májusban kerül sor a szavazásra, annak érdekében, hogy az AFET-nek továbbíthassuk véleményünket. Nagy követ úr, még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött, és tartsuk a kapcsolatot. Ezzel leszeretném zárni a, ezt a napi rendi pontot, de mielőtt még tovább lépnénk, de hát elment, akit éppen üdvözölni szerettem volna, úgy látszik, új képviselőről van szó, de már nincs itt. Akkor viszont a hatodik napirendi pontra szeretnék áttérni. Ez pedig nem más, mint az amerikai acélkorlátozás, illetve az alumínium és acél exportkorlátozás. Ö, nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, Bizonyára önök is tudják, hogy Trump elnök úr március 22-én bejelentette, hogy 25% acél és 10% alumínium a hidegháborús törvénynek megfelelően 62-ből ennek értelmében, hogyha nemzetbiztonsági kérdések indokolják, akkor az elnök, az amerikai elnök dönthet. Még az amerikai jogászok is aggályukat fogalmazták meg, azzal kapcsolatban, hogy ezt az régi törvényt használni lehessen. Ennek ellenére ehhez nyúlt az amerikai elnök. Ami az európai országokat illeti ideiglenes mentességet kaptak, bár a feltételek nem voltak eléggé világosak, amit legalábbis ami az Európai Uniót illeti, Japán egyáltalán nem kapta meg ezt. És minden európai intézmény egyértelműen nyilatkozott, nem vagyunk hajlandóak nyomás alatt tárgyalni arról, hogy hogyan alakulnak a kereskedelmi kapcsolataink és pillanatnyilag, ha jól tudom, ez a helyzet. De a mentesség néhány nap múlva lejár. Május 1-én. Ahhoz, hogy változás következzen be, az elnöknek lépnie kell. Most pedig a bizottsággal kell ezt megtárgyalnunk, és Természetesen konkrétan azt szeretnénk tudni, hogy az amerikaiakkal hogyan alakultak a tárgyalások, és mi a jelenlegi helyzet. Várhatjuk-e azt, hogy véget ér ez a mentesség, vagy hát egyáltalán mi lesz május 1-től? Az egyik bizottsági szakértő a TRED főigazgatóságnál Hidóban, aki a legfrissebb hírekkel fog szolgálni. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állunk. Ez persze természetesen több kérdéshez is kapcsolódik. Az első, hogy egyáltalán jogszerű-e ez a két törvény, amely persze kapcsolódik ahhoz a törvényhez, amelynek alapján az elnök intézkedett. Volt egy másik ilyen törvény is. Ezek a régi kereskedelmi törvények még azelőtt születtek, hogy megszületett a kapcsolat az EU-val. Ez a vélemény a bizottságnak is. Másodszorban a bizottság bejelentette, hogy fellebez az intézkedésekkel szemben, amelyek ezen a törvényen alapulnak a WTO-ban, és talán erre is kitérhetnének röviden. Harmadsorban milyen ellenintézkedések következnek be, amennyiben május 1-ével beindul ez a 25%-os acél, illetve 10%-os alumínium csökkentés. Aztán, ami a biztosítékokat illeti, hogyha tényleg több acél és alumínium érkezik majd a többi partnertől, amelyek előzönik majd az európai piacot, milyen biztonsági intézkedésekre van lehetőség? A TTIP tárgyalásokra nem igazán akarok most kitérni, mert ez nem volna reális. Tessék! Thank you very much, uh, Chairman, and thank you for... Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy ismételten itt lehetek, és beszámolhatok a legfrissebb hírekről, az USA alumínium és acél intézkedéseiről. Az utolsó pont után, ami a Kína EU kereskedelmi kapcsolatok voltak, hogyha ezt perspektívában tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy az USA-val egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy túltermelés van az acél, illetve az alumínium területén. És érdekes az, hogy most erről beszélünk pontosan a korábbi EU-Kína e kereskedelmi kapcsolatok után. A helyzet az az most, hogy május 1 -e előtt ez az utolsó hét, az USA átmenetileg kizárt hat kereskedelmi partnert az acélintézkedésekből, Kanadát, Mexikót, az EU-t, Brazíliát, Argentinát, illetve Dél-Koreát. Egészen máig Dél-Koreával megállapodtak, az öt további országgal amik továbbra is tartanak a tárgyalások. Úgy gondoljuk, hogy a Trump kormányzat a hét végére áttekinti ezen partnereket, és kapcsolatba lép mindannyiukkal azt illetőleg, hogy hogyan fogják meghosszabbítani e, ezt a kivételt, vagy hogyan hosszabbítják meg, vagy egyetlen kapnak már kivételt ezek az országok a 232-es vám alól az alumínium, illetve acél esetében, amely március 23-án lépett életbe. Tehát mindenki, aki az USA-ba importál e, ilyen termékeket, annak meg kell fizetnie ezt a vámot. A amerikai barátaink a partnereinkkel a tárgyalások során öt fellépést vázoltunk fel, amit válaszolhatunk. Nincs nálunk túlkapacitás, az Európai Unióban a kapacitás csökkent az elmúlt öt évben. Nincsenek ö, olyan ö, tranzitok sem, ahol, amely által az usa vinnének nem fair módon előállított mm, alumíniumot vagy acélterméket az EU-n kívül. Nem támogatjuk a nem tisztességes importot, beleértve a Kínából származó termékek esetében. Nem dobunk, nem dömpingelünk európai acéltermékeket az USA piacára, nagyon magas minőségű alumínium és acél termékeket szállítunk az usa ahol arra szükség is van. Aktívan részt veszünk a globális acélfórumban is, ahol a cél az az, hogy új szabályokat fejleszünk ki, jobb ellenőrzést hozzunk létre a világ összes acéltermelője számára, és végezetül már régóta nagyon erős és megbízható nemzetbiztonsági partnerei vagyunk az USA-nak. Tehát szerintem feltétel nélkül elmondtuk azt, hogy megvan az oka annak, hogy az EU megkaphatsa az állandó és feltétel nélküli mentességet az USA vámjai alól. Azt is elmondtuk, hogy nem indokolt a nemzetbiztonsági alapon történő vizsgálat, a biztosunk is beszélt erről Strasbourgban az ön kollégáival, és elmondta azt, hogy mi vitatjuk ezen importkorlátozások meglétét nemzetbiztonsági okból. Elmondtuk amerikai feleinknek, hogy ezeket az intézkedéseket bújtatott hozott védelmi tisztkérdéseknek tekintjük, és a VTM-ben is ezért felelniük kell. Nagyon gyakoriak a kapcsolataink az USA-val, főként politikai szinten, tehát főként a biztos szintjén, és számos üzenetet küldtünk, először is azt, hogy mi kétségbe vonjuk az intézkedések jogosságát, másrésztről úgy véljük, hogy mi nem vagyunk készek arra, hogy olyan megoldásokat keressünk, amelyekkel a WTO szabályok már nem érvényesülnének. Ezek az önkéntes intézkedésekre is vonatkoznak, amelyek a 80-90-es években eléggé gyakoriak voltak azonban ezek most már tiltottak a WTO bizonyos egyezményei alapján. Az USA-val szemben kommunikációnk során azt kérjük, hogy teljes mértékben mentesüljön az európai acél, alumínium kereskedelem a vám alól. Az öt év alapján szeretnénk ezt elérni, az imént önöknek is elmondtam, hiszen az EU nem része a problémának, hanem inkább a megoldás része. Meglátjuk, hogy mi lesz. Őszintén szólva, nem hiszem, hogy tudjuk azt, hogy az USA hogyan fog majd felépni a hét végén. Ezek olyan döntések, amelyeket maga az elnök hoz meg, tehát május 1-én majd látjuk azt, hogy hogyan reagálunk, akkor már tudjuk azt, hogy a három opció közül melyik valósult meg az EU esetében, tehát az egyik az az lenne, hogy állandó mentesség, vagy, vagy a második az az lenne, hogy részlegesen meghosszabbítják, idegenesen meghosszabbítják ezt a mentességet, vagy a harmadik az az, hogy kizárják az EU-t. Mindenképpen megpróbáljuk megvédeni a jogainkat, hiszen ezeket aktívan kell megvédenünk a WTO rendszerén eh, belül, és nem lehet várni, vannak határidők. Már létrehoztunk egy terméklistát, ezt egy kiegyensúlyozó listának eh, hívjuk, nem egy megtorló lista, ez egy kiegyensúlyozó lista, ez a WTO szabályainak megfelel, hogyha az egyik partner bizonyos fajta hozzáférést megtagad, akkor a WTO szabály alapján mi visszavonhatjuk ugyanilyen mértékben ugyan eh, ilyen mennyiségben a termékeket, annak érdekében is, hogy egyensúly alakuljon ki a két partner között. Ezért eh, utalunk erre a listára úgy, mint egy kiegyensúlyozó eh, listára. Ezzel próbáljuk megvédeni Genfben a jogainkat. Egyhangú döntést hoztunk a tagállamokkal ezen listáról a múlt eh, kedden, ezt támogatták a tagállamok, most már a belső folyamataink által is elfogadjuk ezt, és ezt közöljük a VTO-val május 22-éig. Úgy gondolom, hogy 60 napon belül kell ezt megtenni annak érdekében, hogy megvédhessük a jogainkat. Elnök úr, ön azt is kérdezte, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy megvédhessük az európai piacot az acéltöblettől, amely majd a világpiacon fog jelentkezni, hiszen ez nem jut majd el az USA piacára március 23-a óta. Egy kereskedelmi védelmi vizsgálatot rendeltünk el hasonló termékek esetében, amelyekre az USA-ban vámot vetettek ki. Ugye mi lesz majd az eredménye sok mindentől függ, például attól, hogy ezeket a kizárásokat folytatják-e, mert hogyha ezek nem folytatják, akkor egyértelműen nagyobb acélmennyiség fog az Európai Unió piacára kerülni, és meg kell vizsgálnunk az import adatokat havonta, hiszen a védelmi intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, hogyha növekszik az import aránya. Meg kell vizsgálnunk ezt nagyon óvatosan, és láthatjuk majd azt, hogy különböző időszakokban milyen eredmények vannak. Lehet, hogy eleinte csak korlátozott formában lesz ilyenfajta többlet, meg kell majd a következő hónapban az adatokat, hogy lássuk azt, hogy más termékek esetében is jelentkezik-e ilyen. Többet nem tudok ennél mondani, csak annyit még, hogy zajlik a munka. A héten is lesz találkozunk a tagállamokkal, és a kezdetlegi átmeneti felmérésre majd május második felében kerül sor, ha nem tévedek. A harmadik kérdés, amit feltett elnök úr, ez az van, hogy mi van a WTO vitelenezési mechanizmusával. Nos, arról döntöttünk, hogy csatlakozunk azokhoz a konzultációkhoz, amelyeket a kínai, amit Kína kért az USA-val. Ez persze nem veszélyezteti azokat a döntéseket, amelyeket majd később hozunk meg esetlegesen, például egy harmadik országhoz csatlakozunk-e, vagy a saját üterendezésünket indítjuk ebbe. Köszönöm szépen, hárman kértek szót, mindenkinek egy percet tudok adni. Négyen, négyen kértek szót. Már öten, jó? És már csak öt percünk van, ez azt jelenti, hogy mindenki csak egy percben szólhat hozzá. Elmer. Köszönöm szépen, rövid leszek. Az Európai Bizottság szándékot mutat arra, hogy megtárgyalja a kereskedelmi akadályokat. A kérdés az, hogy milyen témákat akarnak pontosan megvitatni, és lenne egy általános megjegyzésem is, Macron az USA-ban jár ezen a héten, biztos vagyok abban, hogy felveti ezt a kérdést. Macron és a bizottság egyeztet-e ezekben a kérdésekben is a héten várható fejleményeket illetően. Köszönjük, Tiziana Begén. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy bizonytalan még a környezet a jövőbeli kapcsolatokat illetően. Ma úgy tűnik, hogy Azért nem tudom, hogy Európa mit játszik az Egyesült Államokkal, pedig ugye fenyegetésről van szó, és erőteljes fellépésről, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen körülmények között kellene tárgyalnunk. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy mi a helyzet Amerika megkeresésére, Európának nemet kell mondani. Úgy gondolom, hogy nem szabad félnünk, meg kell tudnunk védeni állampolgárainkat és piacunkat. Ez nem felel meg senkinek, ez egyértelmű, nem szabad meghajolnunk az Egyesült Államok előtt. Úgyhogy kérjük a bizottságot, mindenfajta diplomáciai lehetőséget aknázzon ki, de mindenképpen meg akarjuk magunkat védeni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. A politikóban olvastunk egy cikket arról, hogy az USA-val tárgyalnak a TTIP, a TTIP Light megnyitásáról. A politikó öt EU diplomata, tisztviselőre hivatkozik. A biztos ezt tagadja, Malmström biztos tagadja ezt, Malmström asszony lehet, hogy nem akarja kijátszani a kártyáit jelenleg. Szeretném arra emlékeztetni a bizottságot arra, hogy nagyon nagy ellenállás volt a TTIP-el szemben, például a klíma megállapodás, a klórozott csirkék esetében, és eh, szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a bizottság is elmondta, hogy nem akarják csökkenteni a standardokat, és nem hajlandóak úgy tárgyalni, hogy fegyvert szöltenek a fejükhöz. Kíváncsi vagyok arra, hogy ez továbbra is így van-e. Winkler úr, köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék a bizottsághoz intézni. Hogyha a negatív forgatókönyv következik be, hogyha az Európai Unióra vámokat vetnek ki, és hogyha az európai vállalkozások ezért veszteségeket szenvednek el, amelyek bizonyíthatóan az új USA által bevezetett vámokra vezethetők vissza, akkor az Európai Uniónak lesz-e valamilyen kompenzációs lehetősége, illetve valamilyen támogatást tud-e nyújtani ezeknek a vállalkozásoknak, akiknek veszteségeik lesznek? Köszönjük, Scholz képviselő. Köszönöm szépen. Én is egy rövid kérdést szeretnék az Európai Bizottságnak szegezni. A múlt heti Strasburgi egyeztetéshez kapcsolódóan, amikor a multilaterális acélfórumról beszéltünk, milyen konkrét lépéseket akarnak tenni, és mikor. Ugyanis Malmström asszony azt mondta, hogy július-augusztus előtt e, ez nem várható, de szerintem nagyon sürgető a helyzet. Hallhattuk, hogy május 5-e a határidő. Milyen lépéseket akar tehát a bizottság a multilaterális fórumon tenni? Godliff? Köszönöm szépen, Hondó beszélek Miner kollega miatt. Nagyon gyorsan. Az elmúlt napok azt mutatták, hogy itt az ideje annak, hogy az amerikaiakkal beszéljünk, nem, de nem csak az amerikaiakkal. Úgy gondolom, hogy nyílt és igazságos kereskedelemre van szükség. És szeretném mondani ezt, hogy kollégám véleménye, az a saját magán véleménye volt. Hollandul mondtam ezt, hogy jól lássanak. Short answer to Rendben, akkor most rövid válaszokat várunk, két percünk van a válaszokra, és én a magam részéről azt kérdezném, hogy máj, a május időponttal kapcsolatosan mik az esélyek? 50-50, 40-60? Köszönöm szépen. Hát elnök úr, én egy köztisztviselő vagyok, nem szeretjük köztisztviselőként nagyon a kockázatokat, úgyhogy most nem fogok itt becsésekbe bocsátkozni, ez inkább a politikusok dolga, azt hiszem egyébként is. Azt hiszem, hogy a bizottság nagyon konkrétan kimondta azt, hogy mi először is egy állandó kivételt szeretnénk elérni az EU részéről. Bármiféle bilaterális piacnyitási kezdeményezésekről hajlandók vagyunk tárgyalni az USA-val, és nyilvánvalóan azért mind a parlamentet, mind a tagállamokat érintő eljárásokat persze be kell tartani. Van egy bizonyos rend, amelyet követni kell, és az első lépés ebben az, hogy a kivételet kérjük. Ezzel azt hiszem válaszoltam több kérdésre is. Az is elhangzott itt a parlamentben, hogy jelen pillanatban Senki sem gondol arra, hogy a ttip felé lesz -e. Sem az EU-ban, sem Washingtonban nem gondolkodik erről senki. Úgyhogy ez a téma jelen pillanatban nem szerepel a napi renden. Winkler úr azt kérdezte, hogy mi van akkor, hogyha a negatív forgatókönyv következik be. Ha ez következik be, akkor természetesen megvédjük a jogainkat, és megvitatjuk önökkel és a tagállamokkal, hogy a jogainknak hogyan tudunk érvényt szerezni, hiszen vannak a WTO által biztosított jogaink, és ezek lehetővé teszik, hogy adott esetben lépéseket tegyünk, de persze ez egy, ezt egy rendkívül körültekintő reflexiós folyamat kell, hogy megelőzze. De persze vannak nagyon érzékeny területek is, ahol mindenképpen együtt kell működnünk az USA-val. Ide tartozik például a nemzetközi szabályok megerősítése annak érdekében, hogy jobban szembe tudjunk nézni a kereskedelmi rendszeren belül az állami kézben lévő vállalkozások kérdésével. Ez a fajta kereskedelmi vita egyébként jóval nagyobb horderejű, mint az acélágazat kérdése. És itt nagyon fontos, hogy az USA továbbra is együttműködjön velünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezzel a hatos napi rend végéhez érkeztünk, mielőtt áttérnénk a hetes pontra. Üdvözlöm Alexander Gaberik új tagunkat, aki már itt a Ulfskog helyett érkezett. Üdvözöljük és sok sikert kívánunk a szakbizottságon belüli munkához. Most pedig a hetes napi rendi pontunk következik. Az IMKO és az INTA együttes ülése következik kulturális javak témában. Üdvözlöm az IMKO elnökét a körünkben. Az eljárási szabályzat 55-ös cikkének megfelelően járunk most el, ennek értelmében együttműködünk az IMKO-val,